A szülést folytatjuk. Több jelentés rövid ismertetésé szerepel a következő napi rendi pont alatt. Európai Védelmi Unió témájában Pályát úrnak adok szót parancsoljon. Köszönöm szépen, kedves kollégák!